rend értelmében rövid ismertetése következik részasszony jelentéséről az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak. Négy percet kap az előadó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni a kezdetekhez. Nem én vagyok az első és az utolsója se, hogy a 42 per 2-es cikkére utaljak a rendeletnek, ami vitát indít a az emberek között. Hát nincs itt senki, nincsenek itt a frakció képviselői se, de azért szeretnék köszönetet mondani Madame Ferreira et même Monsieur Nistelrooy qui... kollégáknak, akik hát majdnem 23 óra van, és szinte üres az egész terem. Olyan kérdés ez, ami pedig több millió európai ö, ö, polgárt érint. Szeretnék visszatérni tehát arra, hogy a tíz év óta igenis újra kell beszélni erről a témáról. Egy csomó olyan új technológiai vívmány született, a mobiltelefon, a Wi-Fi, a Vimax, a Bluetooth, a DECT, óriási előnyökkel jár ez, ez tagadhatatlan, de azt is el kell mondani, hogy komoly kérdések merülnek fel, hogy ennek milyen hatása van az egészségünkre. Fogalmazunk világosan, igen, kényes témáról van szó, olyan vita folyik, amely egyre több kockázatot említ az egészség vonatkozásában, a tudományos körökben is, de meg kell egyezniük. Néhány példa azon ambíciózus javaslatokra, amelyeket holnap szeretném, szeretnék támogatni. A különböző kockázatnak kitett területek védelme, például az óvodák, bölcsödék, kórházak, stb. Ezen kívül biztosítani kell a kutatás és a szakértelem, a tudományos szakértelem függetlenségét, természetesen a mobiltelefonnal kapcsolatban is másképp kell viselkedni, fülhallgatót kell használni elsősorban, aztán különböző megfelelő marketing tevékenységet végezni. Hát sajnálatos, pedig fontos, az első bekezdése vonatkozik jelentésemben, a küszöbértékek problémája. Sajnos az Envi nem követte a javaslatomat, és bár ugyanazt a szöveget szó szerint megszavazták szinte egyhangúan a plenárisan szeptember másodikán, a plá- egy másik jelentés kapcsán az európai fellépés, egészségügy 2004-2010 vonatkozásában. A bizottság pillanatilag struc politikát folytat, elnézést a kifejezését biztos úr, de ez nyilván nem ö, járul hozzá ahhoz, hogy világosabban láss, lássanak az európai polgárok. Ellenkezőleg a szakértők véleménye továbbra is eltér, egyre több a, ö, az eljárás, az egyiknek a vége az, hogy a felhasználók győznek, a, a másiknak az, hogy a szolgáltatók de 2015-ben, szinte egy új évtizedben kellene újra felvizsgálni azt, hogy, hogyha ugyanezt a koktélt kapjuk a nagy frekvenciájú hullámokból, vajon lesz-e ennek valamilyen rákos megbetegedés eredménye, vagy csak egyszerűen kis mértékben hat valamilyen egészségügyi állapotra, hát eléggé potenciális lehetőség gyakorlatilag fel kellene lépnünk, és szakértői véleményt kapni, hogy a bizonytalanságot csökkentsük. Ha ez a dinamikus és progresszista definíció, amit támogatunk az elektromágneses területeken, ezért adták be a zöldek a zárásfoglalás tervezetet, teljes mértékben egyetértek, mert visszatér arra az eredeti elképzelés, hogy csökkentsük a küszöbértékeket, Ballónia és a brüsszeli térség gyakorlatilag három volt a 14 helyett, és a 99-es helyet. Már is befejezem, elnök úr, mint előadó az Európai Parlamentben és szeretném megvédeni az eddigi előrelépéseket, és örülnék, ha holnap meg is szavaznák. Elnök úr, biztos úr, két üzenetet szeretnék közvetíteni az elektromágneses rezonancia témája továbbra is nyitva marad, és biztos vagyok benne, hogy a következő a parlament újra megragadja ezt a lehetőséget, hogy ezzel a témával foglalkozon, mert Európának igenis meg kell nyugtatnia az állampolgárokat, hiszen ma kizárólag a bíróságokon folyik a harc. Elnök, köszönöm szépen, Ferhajgen biztos úr. President, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! az Európai Parlamentet, és különösen önt, Riz asszony, az elektromágneses mezőkről szóló jelentése miatt köszönetben részesíteném. Valójában ez a téma az elektromágneses mezők. Nagyon sok ö, európai polgár számára ellentmondásos, ugyanakkor fontos is számunkra is. Bonyolultsága miatt és az erős érzelmek miatt, amelyeket ez a kérdés kivált, nagyon fontos, hogy pontosan összegyűjtsük a tényeket, és ezeket objektíven, gondosan és megfelelően értékeljük. A bizottság állandóan nagy figyelemmel követi ezt a témát a tanács 99-es ajánlásának megfelelően. A bizottság rendszeresen információkat gyűjt a független szakértői bizottságoktól, hogy választ kapjon a kérdésekre az elektromágneses mezők hatásaival kapcsolatban. A legutóbbi vélemény, tehát az illetékes tudományos bizottság véleménye ezzel a témával ezen, január, ezen év januárjában került elfogadásra. Hozzáfűzném, hogy az Európai Bizottság a tagállamokon belüli fejleményeket például a legutóbbi bírósági ítéleteket a mobil telefontárságok ellen nagy figyelemmel követi, és a kitettségi határértékek csökkentését a Brüsszel főváros régióban nagyon nagy figyelemmel követi úgy szintén. A az állásfoglalást szintén értékelni fogjuk. Néhány pontra térnék ki. EU szinten már létezik egy keret, amely a kitettségi határértékeket és a megfelelő védelmi szintet pontosan meghatározza. Másodszorban a független tudományos vizsgálatok indokolják a tudományos alap módosítását, nem indokolják ezen határértékek módosítását. Az Európai Bizottság pontosan követni fogja, hogy hogyan alakulnak a tudományos ismeretek ezen a területen, hogy megállapíthassa, hogy szükséges-e a kitettségi határértékek módosítása. Harmadsorban a bizottság feladatának tekinti az érdekeltek csoportjaival párbeszédet folytatni az elektromágneses mezők egészségre gyakorolt hatásairól. Fontos tehát együttműködni a legfontosabb szereplőkkel, hogy megfelelően meg tudjunk felelni a közvélemény aggodalmainak. Egészen egyértelműen kiemelném törekvésünket, hogy a még fennálló bizonytalanságok tisztázására irányuló kutatást is támogassuk ezen a területen. Merci, monsieur le Köszönöm, biztos úr. Látja, beszéde során megpróbáltuk az elektromágneses teret még lejjebb venni itt ebben a teremben is. Holnap szavazunk, csütörtökön természetesen. Az utolsó jelentés következik, ugyanis a GACEK jelentés következik, az uniós polgárság problémái címmel és kilátásai címmel, úgyhogy négy percben az előadó kapja meg a szót. Mr. President, Commissioner, it is my...